önök és az Európai Bizottság jól le tudják fordítani, hogy mi öm, volt jó az FC-ben, mi nem működött, és ebből tudják az új rendőletet kialakítani. Üdvözlöm a parlament Invest EU-ról hozott szavazati eredményét. Azt is nagyra értem, hogy az Invest EU jogi szövegében 75%-ot elkülönítettek erre a célra, és a hatékony igazgatás elvét is előírták annak érdekében, hogy az InvestEU a legjobban működhessen. Az elmúlt 55 éven az EBB az Európai Unió külső fejlesztési és egyéb szakpolitikai fellépéseit is támogatta. Bankunk a crowding és a magánágazati finanszírozás területén vezető szerepet lát el a világban. Fellépésünk következtében az EU-n belül és az EU-n kívül az EBB olyan ágazati szakértelmet gyűjtött össze, és projekt szakértelmet gyűjtött össze, amelyet helyi szinten lehet alkalmazni. Az EU külső karjaként, finanszírozó karjaként nagyon aktívak vagyunk, például helyi munkahelyek megteremtésében, a mikro vagy cégek támogatásában a fejlődő országokban, vagy az afrikai nők munkához való, illetve vállalkozói támogatásában. Támogatjuk az EU diplomáciai fellépéseit, például a szomszédsági térségben, ez volt az eset mondjuk az ukrajnai csomag esetében is az nyugati Balkán államok gazdasági ellenálló képességét szolgáló kezdeményezés segített abban, hogy a migrációt érintő tranzitországok vagy a kiinduló országok is megerősödjenek. Az európai bilaterális ügynökségek iránt egyre nagyobb az igény, hiszen a innovatív finanszírozási eszközök egyre nagyobb terepet foglalnak el oly azon pénzügyi eszközök, amelyek mobilizálják a szabadpiaci beruházási pénzeket, egyre inkább terjedőben vannak, és segítik a szakpolitikai döntéshozók munkáját. A EU külpolitikai előtt sok bizonytalanság áll. Ráadásul a világkereskedelemben kérdéses, hogy az USA vezető szerepe fennáll, amely Kína trónkövetelőként lép fel, és a multilateralizmus rendszere is megingott. Itt ezért nagyon fontos, hogy az EU világos vezető szerepet vállaljon, ehhez pedig megfelelő finanszírozásra van szükség, tehát megfelelő és erős EBB-re van szükség. Örülök annak, hogy erről is szól a jelenség, jelentésük, és arról is, hogy az EB, annak is örülök, hogy az EBB-nek a 2020 utáni architektúrában is fontos szerepet látnak. Az FC tanulságai beáramoltak az Invest EU rendeletbe. Biztos vagyok benne, hogy a jelenleg zajló munka is tükrözni fogja az idáig gyűjtött tapasztalatokat. Az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az adó szabályoknak való megfelelés elvét vetette fel kappelasszony. Köszönöm, hogy ezt felvetette. Nem lehetünk teljesen elégedettek, de látni kell, hogy második helyen állunk a pénzintézetek között a e tekintetben, és ezt a helyünket meg akarjuk őrizni. Olyan kritériumokat és olyan normákat alkalmazunk a tervezésünk és a munkánk végrehajtása során, amelyek biztosítják a célokat. Egyre több információt publikálunk tevékenységünkről, és arról is, hogy hogyan befolyásolja a tevékenységünk az állampolgárok napi életét. Az adó elkerülés kérdésére koncentrálunk, és próbáljuk ezeket a gyakorlatokat eh, megszüntetni. És persze az EU blacklistet eh, nyomon követjük, és figyelünk arra, hogy a pénzünk ne vesszen el. Végezetül egy kérdésről szeretném tájékoztatni önöket, amely sajnos foglalkoztatni fog még bennünket a jövőben is, ahogyan a tegnapi Westminsteri események ezt mutatták. Hogyha véleményem szerint nagyon szerencsétlen módon az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, és megszűnik az EBB-s tapsága, ez nagy kihatással lesz intézményi és pénzügyi szempontból is az EBB életére. Ebben a kontextusban hálámmal, hálával tartozom a parlament gyors, pozitív véleményéért, amelyel módosították az EBB statútumát és alapszabályát. Az EK Egyesült Királyság kilépése azt jelentette volna, hogy 40 milliárddal csökkent volna az ebb ben EBB kős törstökéje. Ez 100 milliárd eurós kihelyezési csökkenést jelentett volna. Mondanom sem kell, hogy ez a szenárió senki érdekét nem szolgálja. Az EBB öm, bevetett bizalom öm, jele az, hogy sikerült megerősíteni pénzügyi helyzetét. A 27-ek megegyeztek abban, hogy az EU, Egyesült Királyság kilépése kapcsán feltáruló pénzügyi lukat betöbik. És voltak olyanok is, akik a saját szerepüket növelték a bankban. Bizakodók vagyunk, hogy sikerül a tőke helyettesítésről szóló megállapodást véglegesíteni, mielőtt az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, és így az EU szakpolitikai céljait a továbban is pénzzel, finanszírozással szolgálhatjuk. Minnyáján vesztünk a bizottság, a tanács, a parlament, hogyha nem sikerül ezt a célt elérnünk. Köszönöm a figyelmüket, és kíváncsian várom a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság nevében Katainen biztos úr kap szót. Tisztelt elnök asszony, Tisztes, tisztelt képviselők, tisztes banki elnök úr! Köszönöm a lehetőséget, és szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek a jelentését, különös tekintettel természetesen jelentéstevőre Kappel asszonyra. Az Európai Parlament nagy jelentőséget fordít arra, hogy megfelelően ellenőrizi az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységét, hiszen az Európai Pénzügyi Bank fontos szerepet játszik a szakpolitikák végrehajtásában és politikai és a szakpolitika végrehajtásának egy nagyon fontos szereplője. A bank azt is megmutatta, hogy képes a változásra. Az EFSI kiváló megvalósítása megmutatta azt is, hogy képes megragadni az új lehetőségeket a bank, és a business modelljét is meg tudja újítani a bank, a hiányosságokat pedig sikerül kiavítani. Az innováció és az infrastruktúra ágazatában ez különösen fontos. A bank bizonyos ágazatokra specializálódott, ez 2018-ban történt ez a, ez a helyezkedés, az egyik fontos banki részvényes az Egyesült Királyság, ugye kilép, ezért volt fontos a specializálódás. A tagállamok a tőke kérdésekről nagy vonalakban megállapodtak, a, és igaz ez az elnökségi tanácsra is, a bank elnökségi tanácsára is. Nagyon fontos az, hogy megtartsa 3-ás besorolását a bank, illetve hogy megmaradjon a hitelezhető volumen is. Ami az MFF-et illeti, hadd mondjam el azt, hogy a EBB továbbra is fontos partnere marad az EU-nak ebben. Az Invest EU alap kapcsolatban azt javasolta az Európai Bizottság, hogy a bankkal alakuljon ki egy stratégiai partneri kapcsolat, és ezzel hatékonyabbá tehetjük a programot. A javaslat keretében az EU 30, az, EU, az EBB tőkének 35%-át ezzel a kérdéssel, hogy erre a célra különítenék el. Nagyon fontos az, hogy folytonosan beszámoljon a bank ennek a programnak a végrehajtásáról. Ami a 2020 utáni szám, szomszédsági és fejlesztési eszközt illeti. Nos, bizonyos átalakításra kerül majd sor a jelenlegi külpolitikai eszközöket kicsit átcsoportosítjuk. Úgy véljük, hogy csak olyan szak, csak olyan programok megvalósítására vagy eszközök kialakítására kerülhet sor, amelyet nyílt módon vitattak meg, és ez azt is jelenti, hogy az összes érintett szereplővel mindenképpen egyeztetni kell. Ami a harmadik országokban történő hitelezést illeti, a bank természetesen továbbra is az EU legfőbb partnere lesz, és mindent megteszünk azért, hogy egy közös megközelítést alakítsunk ki, amely 2020 után is lehetővé teszi az EBB számára a, azt, hogy megjósolhatóak legyenek, kiszámíthatóak legyenek a, a tevékenységei. Nézzük a legfontosabb témákat. Klímaváltozás, az Európai Beruházási Bank a Párizsi megegyezés mintájára, az egyik legfőbb tevékenységének tekinti, hogy beruházzon a megújuló energiaforrásokba, illetve hatékonyabbá tegye az energiaágazatot. Második, az adó kérdések, az EU hihetetlen eredményeket ért el az elmúlt két évben, arra vonatkozóan, hogy az emberek, befiz, az emberek és a vállalatok befizessék az adójukat, tehát csökkentettük az adóelkerülést, az adócsalást, ehhez a beruházási tevékenységekre is oda kellett figyelni. A bizottság az EBB-vel és más végrehajtó szereplőkkel szoros koordinációt folytat, hogy ezt a hatékonyságot tovább is növe, tovább növeljük. Üdvözlöm az EBB és a bizottság együttműködését. Abban, hogy a bank különböző eljárásai megfeleljenek a különböző nemzetközi fejleményeknek is, és természetesen akkor is partnerek vagyunk, amikor az EBB különböző politikáit reform, meg kell reformálni. Köszönöm még egyszer elnök asszony, a parlament munkáját köszönöm a jelentéstevő asszonynak is. Azt gondolom, hogy nagyon pontosan és mélyen elemezték a bank helyzetét. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, biztos úr. A Nemzetközi Kereskedelmi Kapcsolatokért szag, Felelős Szakbizottság nevében Paket úr. Köszönöm szépen, igen, tisztelt kollégák úgy gondoljuk, hogy az EBB jó munkát végez beruházási bankként. Nagy infrastruktúrális munkákat lehet támogatni, mint ahogy ez Antwerpenben is történt. Ezáltal a projektek válnak lehetővé, támogatni kell ezt a tevékenységet. Most szeretnénk az EBB finanszírozásával is foglalkozni, mert valamennyien tudjuk, hogy kötvényeket bocsátanak ki a tőkepiacon. 16 milliárd Erről beszélünk évente. Ez most egyharmadában dollárban történik, és ezért az amerikai szankciókkal szemben kitett az EBB. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az EBB nem maga dönthetne ezek után, hogy hol lehet beruházni. A dollár egy eszköz, amivel befolyásolják a globális tevékenységet Szerintem fontos lenne, hogy az EBB-nek csökkentenie kell ezt a tevékenységet, a dollár kötvények kibocsátását. Köszönöm szépen, most pedig a frakciók szónokai következnek először Langen úr két percben. Köszönöm szépen, Hoyer úr, alelnök úr, Katajnán alelnök úr előadó azt, hogy először is kapelasszonynak szeretnék köszönetet mondani, jó munkát végzett, és Hoyer úr ne csodálkozzon, hogy ennyire üres a terem. Pillanatnyilag frakcióülések vannak, a holnapi szavazásokat készítjük elő valamennyi nagy frakcióban. Megnyugodhat egyébként, mert eh, az EKB elnökének esti jelenlétekor is csupán kettőről voltak többen jelen, amikor ő beszélt, tehát elmondhatjuk, hogy az Európai Beruházási Bank egy fontos intézmény, jön az előnyökről beszélt, Kapel asszony a legfontosabb pontokra már kitért, a néppárt elfogadja ezt a jelentést, az előadó hogy tárgyaltunk részletesen, a legfontosabb pontokat sikerült keresztülvinni, amit akartunk, azt hiszem ez pozitív eredmény, és a hangsúlyozzuk, hogy az önök bankja, amely kizárólag EU tagállamok tulajdonában van, és az EU sztenderek, az EU politikák szabják meg a tevékenységét, akkor ez egy óriási előny, és hát tegnap volt egy Brexit döntés, én nem hiszek a Brexitben, szerintem meg fogják akadályozni, de ez egy személyes megjegyzés volt. Minden esetre az Európai Központi Bank a saját tőkeellátását javította a kis és középvállalatok, a fenntarthatóság, hogy hiteltámogatást adnak, hogy a mérleg főszegük nagyobb, mint a világbank. Ez mind megkövetelni, hogy az éves jelentést egy nagyobb parlamenti nyilvánosság előtt vitassak, mert sajnos nem ez történt de abban bízom, hogy legalább holnap többen lesznek jelen. Az ön liberális barátai a szakbizottságban egyébként tartózkodtak, a szociáldemokraták is tartóztak, a kommunisták és az zöldek ellene szavaztak a jelentésnek. Vagyis el kell, hogy mondjam, 24 igen, 9 tartózkodás és 9 ellenszavazat esetében csak az EK CR és a PPE a néppárt támogatásával lehetett elfogni ezt a jelentést. Ez nem egy aktív támogatás az Európai Beruházási Bank számára. Nun erhält im Namen S&D Fraktion Herr ha Köszönöm szépen, Hauregi Atondo úr, a szocialisták nevében. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom azokhoz, akik dicsérték a jelentést és a jelentéstevőt Azt gondolom, hogy van néhány olyan elképzelés, gondolat, ami azért nem jelenik meg ebben a jelentésben, pedig az Európai Parlament mindenképpen kell, hogy minősítse az EBB-t. Egyértelmű, hogy egy globális szereplőről van szó, amelynek nagyon nagy a jelentősége, a szakpolitikák, a prioritások, a, a szakpolitikák célkitűzéseinek megvalósításában. Az egyik ilyen az, az egyik ilyen téma az, hogy a harmadik országokban hogyan lép fel az EBB. Nagyon sok olyan, nagyon sok harmadik országban van jelen az EBB, ez valóban így van. Kérdésem, hogy nem lehetne növelni a hiteleink volumenét, illetve nem, nem juthatunk el még több harmadik országba. Európáról azt szokták mondani, hogy soft power, és a külpolitikánk sokszor azért áll gyenge lábakon, mert nem vagyunk jelen megfelelő súlyjal. És szép, szerintem éppen ezért kéne átgondolni a hitelnyújtási lehetőségeinket. Még egy dolog a jelentéssel kapcsolatban, a harmadik országok nem csupán keleti szomszédaink, és nem minden harmadik ország helyezkedik el az Európai Uniótól keletre. Úgy gondolom, hogy Afrikára és Latin Amerikára is kéne utalni. Afrikában nagyon jelentős a tevékenységünk, és ezt mi is tudjuk. Az EBB elkezdett ott is aktívabban fellépni, főleg a klímaváltozással kapcsolatban, de ezt növelni kell. Ez vonatkozik Latin Amerikára, Kubára, Kolumbiára, Közép-Amerikára, ott sokkal aktívabbnak kéne lenni az EBV-nek, hiszen már így is nagyon fontos dolgokat tesz ezért a régióért. Köszönöm szépen az ECR frakció nevében. Ozsog úr kap szót, egy percben tessék parancsoljon. Elnök asszony, igen tisztelt hölgyeim és uraim, el szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon fontos az Európai Beruházási Bank tevékenysége. Főleg az elmúlt években mutatkozott meg, hogy milyen fontos szerepet játszik a bank a közágazat és a magánágazat támogatásában. Különösen kiemelem a bank nemzeti hatóságokkal való együttműködését, az adókerülés, az adócsalás és a agresszív adótervezés, valamint a pénzmosás elleni harcban. Ezen tevékenységek kiegészítik egymást, és kiegészítik a lengyel kormány által tett intézkedéseket. Azonban az Invest EU program kapcsán ki szeretném hangsúlyozni, hogy az EBB az első bank, amely felelős a program alatt futó, a program alprogramjének finanszírozása. Én remélem, hogy így lesz az EBB e lesz ez a felelősban. Köszönöm szépen, köszönöm az árnyék jelentős tövöknek is. Most pedig az Alda nevében Kornié úr kap szót két percben. Madame la rapporteur. Tisztelt jelentéstevő asszony, tisztelt eh, Hoyer úr, egyértelmű, hogy az EBB, EBB hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió határain belül és kívül megvalósuljanak a szakpolitikai célkitűzések, és természetesen a Brexit-tel kapcsolatban is fontos az EBB szerepe, de bizonyos dolgokra hadd hívjam fel a figyelmet. Egy, nem magában két viselkedjen az EBB, és nem csak arra kell figyelni, hogy hol hiányzik a finanszírozás. Ami az Egyesült Államokat illeti, mindenképpen harcolni kell a klímaváltozás, illetve a szegénység ellen. Még egy dolog nagyon fontos, hogy az igazgatási struktúrájukat is át kell alakítani, hogy az átláthatóságot növeljék, illetve a közvetítőkre vonatkozó információt is átláthatóvá kell tenni. Nagyon fontos az is, hogy a pénzmosással kapcsolatos szabályokat maximálisan figyelembe kell venni, a elkövetőknek ugyanis egyre újabb technikái vannak. A fejlesztési bizottság is tudja, hogy milyen fontos az önök szerepe a fejlesztés politika végrehajtásában, különös tekintettel az afrikai kontinensre szeretném, hogyha prioritásként tekintenének ezekre a projektekre, hiszen ez nagyon fontos a helyiek számára, illetve nagyon fontos az, hogy összekössük azt, hogy a helyiek milyen szinten vesznek részt ebben, és ebből, ebből milyen állami bevételeket generálnak, illetve hogy mennyit hiteleznek. Köszönöm. A zöldek nevében Bászáig Hut kap Köszönöm szépen. Köszönöm. Először is nemmel fogunk szavazni a jelentésre. Miért? Azért, mert több kritikus természetű észrevételünk volt, amelyet az előadó nem emelt be a kompromisszumok sorába. Úgy gondoljuk, hogy a kritikánk nem jelenik meg a kompromisszumok sorában, ezért nem szavazunk. Mai felszólalásomban ugyanakkor az éghajlat tanúsítványokról szeretnék beszélni, és arról, hogy mennyire konzisztensek európai politikáink. Novemberben adta ki az Európai Bizottság a hosszú távú stratégiáját, megmutatni, hogy 2050-re nulla kibocsátást el lehet érni. Ez egy reális cél. Ehhez 2040-re nulla széndiokszid kibocsátásúnak kell lennie az energiaágazatnak, hiszen nekik kell az első lépéseket megtenniük. 2040-re az energia infrastruktúrának nulla emissziósnak kell lenniük. Ez pedig azt jelenti, hogy a mai beruházásoknak már erre a nulla karbon, nulla széndiokszid kibocsátási célra kell koncentrálniuk. A mai beruházásoknak erre kell koncentrálniuk. Nem szabad, hogy a fosszilis fűtőanyagokra irányuló beruházásokat támogassuk. Az EBB-ből mindig nagyon sok pénz jut a foszilis um, üzemanyagokra. Az ér, amit alkalmaznak, az nem megfelelő, az ellentétes a hosszú távú stratégiával. Persze tudom, hogy az EBB azt mondta, hogy megnézzük ismételten a klímastratégiánkat, de szeretném, ha sietnének, és szeretném, hogy ha tudnánk azt, hogy az EBB hogyan biztosítja azt, hogy nem lesznek további befektetések a a foszilis üzemanyag infrastruktúrába, mert minden egyes euró, amit erre költünk, lehetetlené teszi azt, hogy 2050-re elérjük a nulla ö, gazdaságot. És ez nagyon gyorsan meg kell oldanunk. A GUE NGL e nevében Papadimolus úr következik. Köszönöm szépen. elnök A GUE sem fogja megszavazni ezt a jelentést, és pontosan abból az okból kifolyólag, amiért Eckhout úr sem a zöldek részéről. Konkrét javaslatokat tettünk, szerettük volna a szegénység leküzdését elősíteni, a klímaváltozást, leküzdését megváltoztatni, a átláthatóságot szerettünk volna az adócsalás elkerülését, és azok a módosítók, amelyeket benyújtottunk, azokat nem fogadták el, mert az ENF eh, e jelentéstevője inkább az ECR-ről akart egy többséget, persze ehhez joga van, de Hajer úr, úgy vélem, hogy, és Katalin úrnak is mondom, hogy mindez, amit teszünk, így nem segít az EBB-nek. Jó munkát végeznek persze, de azért valamit még javítani. Ugyanis az Európai Unió le van maradva a befektetésekkel, és az Európai Unión kívül is további fejlesztésre van és befektetésekre van szükség. Az Európai Beruházási Bank nem rendelkezik szemszerűsíthető mutatókkal, az illetőleg, hogy sikerült elérni a céljait. Ezt idéztem most. Langen úr mondta ezt, akit e, egy éve neveztek ki az Európai Számövőszék részére, és nem tudom, hogy ő kommunista, vagy szocialista, vagy zöld lenne. Köszönöm, mondja az elnök, az EFDD nevében Kóbó nő egy percre. Eh, eh, Köszönöm, elnök asszony megdöbbentő tükre az Európai Unió anti-amerikai érzelmeinek az, hogy ez a jelentés az Európai Beruházási Bankról eltávolítja magát a világ legnagyobb ö, valutájától. Haszontalan úgy tűnni, vagy úgy tevékenykedni az EBB-nek, mint hogyha harmadik országokban akarna úgy tevékenykedni, hogy közben nem vált át pénzt egyik valutáról a másikra. Az Európai Beruházási Bank továbbra is az US, az egy amerikai dollár fizetési rendszeren alapszik. Az Európai Unió most úgy tűnik, hogy nem bízik az amerikai külpolitikában, és lehetővé teszi, hogy az EBB mondjuk Iránnak hitelezzen az ENSZ szankciói dacára, de ez nem volt elég ismét azt kell hallanunk, hogy az USA szankciókat megint meg akarjuk szegni. Nem lehet így a kapcsolatot tartani a legfontosabb szövetségesünkkel. A Brexit után az Egyesült Királyság Coburn úr egy perce volt, mondja az elnök asszony, a Brexit után az Egyesült Királyság békéjét megsértő határ intézkedést akarnak ránk erőltetni. Kobolyn úr már így is fél perccel tovább beszélt, mint amennyire rendelkezésére állt, mondja az elnök asszony. Most tovább kell lépnünk. Hogyha 50%-kal túllépik az felszólási idejüket, akkor a további kollégák számára is problémát okoznak. Köszönöm a felszólását, és most Jean-Luc Schaffhauser úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, Barbara, ezt a kiváló jelentést. Ezt mindenki hangsúlyozta, hogy mennyire kiváló. De szeretnék még Oyer úrnak reagálni. Ön nem bátor. Azzal is vádlom, hogy nem ö, alakított át a bankot úgy, hogy a jelenlegi helyzetre ö, reagáljon. 2012-ben azt javasolták, hogy olyan közvetlen finanszírozást találjunk, ami hosszú távú, és amely a projektnek megfelel. És ez óriási kapacitás, finanszírozási kapacitás lehetett volna. Másodszorban azt javasolták, hogy legyen egy olyan beruházási ügynökség, ami kapcsolódik ez a bankhoz, amivel olyan projekteket lehet finanszírozni, amelyek nem piaci finanszírozásra nem tarthatnak igényt, a, nem az európai eurózónában eurozónában vannak, és olyan területeken, ahol ha nincs meg ez a beruházás, akkor csak nagyobb lesz a különbség az eurozóna közepe és a leszakadó térségek között. Köszönöm szépen, most pedig Fernández úr következik két percre. Köszönöm szépen, señor hoyer A Juncker terv, amelyet önök kezelnek, több céllal is rendelkezik. Többek között például a gazdasági válságból való kilábalás érdekében a kereslet növelése, illetve a beruházások ösztönzése a depresszió, gazdasági depresszió, azaz válság során az Invest EU program felé mozdulunk el, a következő megjegyzésem lenne. Azt hiszem, a nehézséget az okozza majd, amire fel kell készülnünk, hogy anticiklikus dimenziója eh, van a Juncker tervnek lesz egy olyan állandó európai beruházási terv, amelynek segítségével az Európai Beruházási Bank e, ilyen befektetéseket tud majd eszközölni. Amiatt aggódom, hogy az anticiklikus dimenzió hiánya miatt problémákkal fogunk szembenézni. Ön mit gondol erről, hogyan tudjuk helyreállítani az anticiklikus elemet, ami megvolt a Juncker tervben? Tolmácsolással probléma van? Görögre tolmácsolással? Nem? Rendben van minden? megoldódott közben a probléma. Mennään eteenpäin. Sitten edustaja Weitz, yksi minuutti, olkaa hyvä. Weitz úr következik. Kappel asszony dicséretéhez nem tudok uh, csatlakozni Hajer szemben. Vegyük például Ukrajnát, van egy nagyon nagy gabona termelő, 560 milliós nyereséggel, és ők is kaptak hitelt. 2017-ben 21 milliót kapott az agrofúzió, aztán 2016-ban a Kernel Zona Blumen, ez is Ukrajnában, 1,1 milliárdos forgalommal 200 eh, milliót kapott az MHP, 580 milliót kapott az EBB-től, és ez a koncern 1,1 millió csirkét tenyészt évente, és mivel ezt el akarják adni az EU piacon, és ezzel a dömpinggel mi nem tudjuk már tartani a lépést. Hogyan tudna így egy családi gazdálkodás túlélni, hogyha elárasztja csirkékkel az ö, Ukrajna az európai piacot. Kiitos Erustia Vajc. Köszönöm szépen, Vajc úr. Most pedig hét vita lenne még ezután, illetve hát kértek szót. Hogyha mindenki egy percen át beszél, akkor sorra kerül mindenki, egy perc, egy perc, a spontán felszólalások jönnek. Strojevski úr az első, egy percre, tessék. Nem fogom most értékelni a bank gazdasági tevékenységét, mert ehhez nincsenek elegendő adataim, de elégedetten eh, láttam eh, azt, hogy eh, megfelelő a vezetés az lbb e nek Szeretnék azt kérném, hogy jobban higgyünk a kreatív iparákban. Úgy gondolom, hogyha a kreatív iparákban fektetünk be, akkor az jó lenne, de viszont ennek az eddigi befektetési mértéke eléggé korlátozott, ami Ukrajnát illeti nagyon fontos partnerünk, EU pénzekkel és támogatni kell őket, viszont szeretnék még az prognózisra is beszélni. Megszakították a felszólalót. Notis Marias úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hajer úr, elmondtam már korábban, elmondom még egyszer, az Európai Beruházási Bank, legalábbis ami minket, görögöket illet, a külföldi cégeknek ad kölcsönt az, ahhoz, hogy a felvásárolják Görögországot. 1,2 milliárd eurót kapott Fraport annak érdekében, hogy 14 regionális repülőteret vásároljon meg. Ebből az összegből 960 millió euró kölcsön volt. Az Európai Beruházási Bank 280 millió eurónyi kölcsön nyújtott a Fraportnak annak érdekében, hogy repülőterekbe fektesse a pénzt. Miért nem adták korábban oda ezt a pénzt? Miért nem adták oda annak a cégnek, amely eredetileg kezelte ezeket az repülőtereket? Miért nem adta a görög államnak, hogy rakja rendbe? Az EFE Bank 280 millió adott az a, a, a Fraportnak, ebből 100 milliót önöktől kaptak. Mit tesznek, mit csinálnak? Külföldi cégeknek adnak pénzt arra, hogy rátegyék a kezüket a görög állam vagyonára? Miért nem fektetnek be ezek a cégek, miért kapnak ingyen pénzt? Kérdem én. Kiitos edustaja Marias. Ja sitten vielä tässä, tässä osiossa puheenvuoro. Köszönöm szépen, Marias úr. Sean Kelly a következő. Nincs is szükségem egy percre. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam, hogy három képviselő is megemlítette az USA dollárt és a dollár kötvényeket. Az utolsó lehetőség számunkra, hogy egy sajátos perspektívából tekintsük ezt a helyzetet, pénzügyi és politikai szempontból is, nagyon fontos végig gondolni, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat e témában a közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. A következő hozzászóló Katainen biztos úr lesz. Tisztelt képviselők! Tényleg csak nagyon röviden három olyan kérdésről hadd beszéljek, amelyről nem esett szó szerintem a vita során vagy legalábbis nem túl sokszor, mégis úgy érzem, hogy nagyon fontosak ahhoz, hogy az Európai beruházásiban munkáját lássuk. A tőkeope eh, műveletek, a szakértői tanácsadói szolgálatok és a Nemzeti Beruházási Bankokkal folytatott együttműködés. Ez három olyan tevékenységi köre az EBB-nek, amely a jövőben fontos lehet, eh, főként ezen a területen. Voltak kritikus hangok, csak néhány, ugyan. De hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az Európai Beruházási Bank egy keresletvezérelt bank. Senkire nem kényszerítik rá a saját kölcsöneiket, a ügyfelek fordulnak a bankhoz. Nem egy csodaszer a beruházási bank, amelyen minden problémára megoldást lehet találni. Ugyanakkor mégis szakmai segítségnyújtásra is számíthatnak a banktól. Görögország kapcsán pedig a görög kis és középvállalkozások rengeteg pénzt kaptak különböző projektekre. Tudjuk, hogy a görög gazdaságban ez milyen fontos. Az ismertekoknál fogva a görög bankok nem tudtak kölcsönözni, miközben erre szükség lett volna tehát az EFSIN keresztül az Európai Beruházási Bank belépett a görög bankok helyére. Az éghalatváltozás és a környezetvédelem terén is nagyon aktív a bank a tőkekejezések vagy kölcsönkejezések területén. Jelentősen növekedett a portfóliójában az ilyen típusú projektek finanszírozása, de még egyszer mondom, az ügyfelektől függ ez, hogy ezek bankilag, banki szempontból támogatható kölcsönképes projektek el. Ha ilyenek nem érkeznek, akkor nem tud erre pénzt adni, ezt azért ne felejtsük el. Köszönöm szépen, Katainen úr. A következő hozzászóló Hoyer úr lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy nagyon nagy kérdéscsokrot kaptam, és attól tartok, nem tudok mindenkinek azonnal választ adni az idő korlátjai miatt, de megérem, hogy a Brüsszel irodánk mindannyiukkal kapcsolatba lép majd azon kérdések tekintetében, amit nem tudtam megválaszolni. Néhány esetben itt mm, politikai vitára lesz szükség a válasz megadásához. Például a nulla szén irányába történő irányjal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a jó irányba haladunk, de a bank nem határozza meg az Európai Unió politikájának irányát. A célokat úgy érjük be, hogy egy 25 milliárdot fektetünk be a megújuló energiaforrásokba, és 100 milliárdra fogjuk ezt növelni, és többet is tehetünk meg, nem csak a projekt részről, hanem a pénzügyi, finanszírozási részről e, is e, előkészítettük azt is, hogy egyáltalán lehessen beszélni ezekről a nyilvánossági kérdésekről, viszont le kell szögezni azt, hogy nemzetközi szinten a standardok kritériumok tekintetében gondok vannak. ha mikor zöld kötvényekről beszélünk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez egy zöld kötvény. Itt egyértelmű kritériumokra van szükség. Hogyha a nemzetközi konferencia meghallgatom a több intézmény hozzászólását, és, és látom a nagy számaikat a klímaprojektekkel kapcsolatban, és megnézem, hogy mi van emögött, akkor azt láthatjuk, hogy nem ugyanarról a témáról beszélünk, és nem ugyanazon kritérium alapján beszélünk Szükség van egy közös kritériumra minden egyes pénzügyi intézet számára nemzetközi szinten. Úgy gondolom, hogy sok minden történt már a zöld kötvények esetében, van egy nemzetközi megállapodás, hasonló dolgokra van szükség a fenntarthatósági kötvények esetében is, itt ugyanaz a kihívás. Ki kell fejleszteni a fenntarthatósági kötvényeket a vízprojektek esetében, a következő kérdés az egészséghez, az oktatáshoz fog kötődni, és itt nagyon nehéz lesz a helyzet ismételten, tehát itt is a támogatásukat kérem majd, amikor nemzetközi megállapodásokat kötünk ebben a témában. A második pont, az egyik nagy változás az elmúlt évben az volt, hogy a Juncker tervvel képesek voltunk már megválaszolni ezen évtized kihívásait, de a bank ciklikus jellegéből fakadóan nem értünk el még mindent, de sok minden történt már. Úgy gondolom, hogy most az a kötelezettségünk, hogy jobban megvizsgáljuk az Európai Unió helyzetét és tagállamainak helyzetét a globalizáció során, illetve a nemzetközi versenyben. Ugyanis naponta veszítünk. 15 éve az Európai Unió tagállamai 1,5%-át fektetik be a GDP-nek, ennyivel kevesebbet eh, fektetnek be az oktatásba, fejlesztésbe, eh, összehasonlítva amerikai, ázsiai versenytársainkkal senki eh, nem gondolhatja azt, hogy ez miatt nem veszítünk majd versenyképességünkből. Ezért nagyon fontos az, hogy jobban finanszírozzuk az innovációt a következő években, és az innovációt a legszélesebb körben értem, és ez már az óvodától, az iskolától kezdődik. Hadd mondjak még egy módot a EU-n kívüli befektetésekről. Mi az EU-n kívül is hatékonyak vagyunk, és sokan soft powerről beszélnek itt, de ehhez kell egy mandátum nekünk. Az Európai Unió külső kölcsönzési mandátuma ugyanis veszélybe kerül, akkor, hogyha többet kívánnak tőlünk, és erre szívesen vállalkozni, nem csak Afrikában, hanem Latin Amerikában, vagy az ASEAN-ban is, de mondhatnék más példákat is szívesen foglalkoznánk ezzel, de ehhez az kon, hogy a külső hitelezési mandátumunkat erősítsék. Végezetül pedig Afrika. Az európaiaknak el kell azon gondolkodniuk, hogy a migrációs válság ugyanis mutatott rá az afrikai kihívásokra. Afrika nem csak egy olyan kontinens, amely fontos számunkra a migráció szempontjából, stratégiai partnerünk is a következő években, és eh, a fejlesztési politikánkat eh, most már egy kicsit el kell vonatkoztatnunk a donor-fogadó eh, gondolkodásmódtól, és inkább a partnerségre kell törekednünk, hogyha jelentőséget akarunk itt elérni. Elnök, köszönöm szépen! Hoyer úr, és végezetül pedig megkapja a szót eh, Kappel asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a spanyol SND kollégának azt mondanám, hogy persze jó lenne, hogyha itt Amerikországoknak is segíthetnénk, de hogy nincs még itt mandátum, van, vannak kezdeményezések például a Balkán számára. Biztos vagyok abban, hogy lesz már a következő időszakban az Afrika stratégia számára is a külső hitelezési mandátum. A Góének azt mondanám, hogy bizonyára tudják azt, hogy a hitelezési lehetőségének 25%-át klímára használjuk. A jövőben ez még több lesz, és szerintem meg lehet abban állapodni, hogy ez pozitív, hogyha ezt másképp szeretnék, akkor újfajta mandátumra van szükség. Hoyer úr egy dolgot helyesen mondott, a bank többletértéket jelent az EU tagállamok számára, 14 milliárddal rendelkeznek a tagállamok a bankban, befizettek a tartalékba is, így az EBB az elmúlt 60 évben 1000 milliárdot fizetett ki, tehát minden kritikus kollégának mondom azt, hogy ezen el kell gondolkodniuk. Coburn úrnak mondom, hogy az EBB a Brexit után sem fog veszteni erejéből. A 27 tagállam kötelezte magát arra, hogy a britek befizetett tőkéjét saját tartalékával váltja fel, és így növelik a tőkét, sőt, mi néhány tagállam azt is mondta, hogy a törstőkét is megemelik. Ez mindenképpen pozitív, és remélem, hogy majd a kollégák holnap támogatják ezt a jelentést a szavazáskor. Elnök, köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Ezt a vitát most akkor lezártuk, és holnap szavazunk. A következő napirendi pontunk Pirinski úr jelentése, éves jelentés az Európai Berózási Bank 2017 évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről. Nagyon fontos az, hogy Hoyer úr itt van ezen a vitán is. Most megkapja a szót négy percre Pirinszki úr. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hoyer úr Biztos úr, ahogy arra rámutatott asszony is, nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy személyesen is megtisztel bennünket a, a vita során jelenlétével. A téma az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységét ellenőrzésről szól. Én ebből a szempontból követtem a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság előadójaként, illetve árnyék előadóként is már gyakorlatilag 5 évben keresztül, és jelentésemet éppen ezért örömmel mutatom be, amely a parlament korábbi állásfoglalásaira épül, és nagy többséggel került elfogadásra a szakbizottságban. A jelentésben rámutatunk arra, 2017-es 69,9 milliárd eurós kihelyezések kapcsán, illetve az igazgató tanács által elfogadott beszámoló hűen adja vissza 2017. december 31-ével a bank pénzügyi állapotát, a pénzmozgásokat a megfelelő számviteli keret szabályok tiszteletben tartása mellett. Elnök úr, biztos úr, a jelentésünk beszél arról is, hogy továbbra is aggasztó a földrajzi egyensúly kérdése. Korábbi években is beszéltünk már erről. Az adatok azt mutatják, és ezt hangsúlyozzuk, hogy valóban aggasztó, hogy 2017-es év során a tagállamok fele kapta beruházási bank kihelyezéseinek 80%-át, a többi 14 tagállam pedig 10%-át. Azért hangsúlyozom ezt, mert amit Katainer úr és Hoyer úr is az előző vitában elmondott, miszerint a beruházási bank egy passzív szereplő kereslet vezérelt, a kereskedelmi szempontból bírálja el a kölcsön kérelmeket, ami nem felel meg a bank alapszabályában szereplő hatáskörnek, mi szerint aktív szerepet kell játszaniuk a belső piac kiegyensúlyozottsága, illetve a szociális, gazdaság és területi kohézió érdekében. Ez persze nem kérdőjelezi meg azt, hogy körültekintően kell bánni az pénzekkel, de nem lehet csak passzív befogadója a beérkező kérelmeknek. Úgy érezzük, hogy a banknak, ahogy abba arra preambul bekezdésekben is rámutatunk, rendszeres és alapos igényfelmérést is kell végezni a különböző ágazatokban, hogy lássák, hogy hol vannak beruházási hiányosságok, és be kell azonosítani azokat a lehetőségeket, ahol kihasználatlan befektetési potenciál rejlik az Európai Unióban. Ami a bank kormányzását vagy irányítását illeti, és ez tényleg a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság hatásköréhez tartozik, hadd mutassak arra rá, hogy a bank milyen progresszívan reagált a parlament állásfoglalásának megfelelően a tekintetben, hogy a különböző testületeinek a jegyzőkönyvéhez hogyan biztosít hozzáférést számunkra. A panaszeljáráson javítottak, ahogy azt kértük az állásfoglalásunkban, és e tekintetben üdvözölnem kell azokat az erőfeszítéseket, amelyeket ennek érdekében tettek. Ugyanakkor zárásképpen rá kell, hogy mutassak, hogy további komoly problémák vannak az ügyben, hogy az összeférhetetlenséget az FC befektetői bizottság tagjai tekintetében megelőzzék, sokkal szigorúbb kell, hogy legyen az összeférhetetlenség megelőzése terén a szabályrendszer, ami pedig az átláthatóság, illetve az információ kiadása a közvetítők és a vég kedvezményezettek szempontjából nagyon fontos, hogy az adó csalás illetve a csalás általában korrupció megelőzhető legyen. Sajnálom, hogy egy kicsit túlfutottam az időn, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Most pedig Hoyer elnök úr a szó. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony nagy öröm, hogy sorban is felszállhatok a plenáris ülésen ma este. Az Európai Beruházási Bank és a Beruházási Alap nagyon sokat tett annak érdekében, hogy támogassa Európa gazdaságát. De arra is szeretnék rámutatni, hogy nagyon fontos végig gondolni, hogy hogyan ellenőrizzük a pénzügyi tevékenységünket, és rámutatnék arra, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság kiváló munkát végzett. én és uraim, Július 18-án tavaly megünnepeltük a 150 milliárd eurós további ö, finanszírozás rendelkezésére, bocs, rendelkezésre bocsátását az EFSI számára, a Juncker terv részeként. 335 milliárd euró mobilizálására került sor, az 500 milliárdos célt valószínűleg el is tudjuk érni 2020-ig. Folytatódik a sikersorozat tehát, de a kihívások nem csökkennek a bank előtt. Ezekről már hallottunk is. Meg is vitattunk néhányat. És ezeknek a, például a Brexit következményeinek már is vannak látható következményei. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság belső kihívásokra is rámutat, erről kettőre szeretnék most kitérni. Az egyik a kormányzás reformja, a második pedig a kohézió erősítése. Tisztelt képviselők, az EBB továbbra is a Nemzetközi Finanszírozási Intézetek élén jár az átláthatóság és az irányítás minősége tekintetében bevált gyakorlatainkat, és az egy, a többi szabályokat is betartjuk. Az átláthatósági politikánkat 2015-ben áttekintettük, jövőre ismét meg fogjuk ezt tenni. Ez vonatkozik a csalásra és a korrupció ellenességre, valamint az elszámoltathatóságra vonatkozó szabályokra is. Kettős szerepünk van, EU-s szakpolitikákat kell támogatnunk, miközben magas minőségű bankként működünk, együttműködünk az Olaffal, az Európai Ombudsmannal, illetve civil szervezetekkel. Az ajánlásaikat és követeléseket nagyon komolyan vesszük. Nemrég ismét vagy ünnepeltük az Európai Ombudsman részvételével a panaszkezelési rendszerünk tíz éves fennállását. 2018. februárjában új politikát vezettünk be, ami teljes mértékben összhangban volt az Európai Bizottság ajánlásaival. A panaszkezelési mechanizmust a kormányzó tanács felülvizsgálta, a nyilvános konzultáció eredményeit is nagyon fontos részének tekintettük a folyamatnak. Készen állunk a jövőbeli kihívásokra is, ezért megerősítettük az irányítást. A belső finanszírozásról júliusban a kormányzó tanács egy menetrendről döntött, 14 különböző cselekvést indítottak be, ezeket ez év első felében fogjuk végrehajtani. Nem akarok nagyon komoly részletekbe menni, de egy aspektusra azért rámutatnék, hiszen ez a jelentésnek is fontos témája volt. A belső ellenőrzési és kockázatkezelési környezetről van szó, ahol a három védelmi modellt meg kell erősíteni. Az igazgatási bizottságban, épp úgy, mint a bank szolgálataiban. Egy tag a kockázatkezelésért fog felelni, de más első frontvonalba tartozó tevékenységért ez a személy nem lesz felelős. A magatartási kódexünk módosítását is véglegesítjük mostanában. Ez a saját belső ellenőrzési bizottságunk ajánlásait is fogja most tartalmazni. Egy intézményi szintű kockázati tisztviselőt kívánunk kinevezni. Ezzel erősítenénk meg a tanács döntés hatazatali hatáskörét, illetve az ellenőrzési feladatköreit az felülvizsgáló bizottságnak. Még egy pont, a kohézió és a kiegészítő jelleg. Az addicionalitás nagyon fontos az FC-ben, de az EBB számára, önmaga számára is nagyon fontos koncepció ez, hiszen ha ránk nincs szükség, ha magánszektor el tudja végezni a munkát, akkor mi feleslegesek vagyunk. Az addicionalitás számunkra nem újdonság, de az FC kapcsán nagyon szeretnénk rámutatni arra, hogy amit mi végzünk, az csak kiegészítő jellegű dolog. A támogatható projekteknek nem szabad a piac áldozatául esni. Az támogathatóság az csak egy előfeltétel. Utána azt is megvizsgáljuk, hogy ténylegesen kézzelfogható hozzájárulást fog ez a projekt jelenteni csak akkor támogatjuk. Az addicionalitás azt is jelenti, hogy a bank a támogatható projekteket megerősíti, meg könnyíti a végrehajtásukat, akkor, amikor az a közjót szolgálja, olyan esetben, amikor a magánpiaci hitelezés vagy nem áll rendelkezésre, vagy sokkal drágább lenne. Az EBB szolgálatai megkezdték újra kalibrálni a jelenlegi három pillérből álló értékelési folyamatunkat. A strukturális beruházási igényeket is vizsgáljuk, illetve folyamatosan támogatjuk azt, hogy az Európai Unió fenntartható finanszírozási forrásokhoz tudjon hozzájutni, ezzel a növekedést, a foglalkoztatást támogatjuk, és a, a magán és közép közszféra beruházásait is támogatjuk az integráció és a kohézió elmélyítése nagyon fontos. Ezeket egyszerre kell végezni, hiszen csak egy integrált és befogadó pénzügyi és gazdasági térség tudja támogatni az innovációt Európa szerte, és csak egy innovatív és versenyképes Európa tud gazdasági és politikai alapokat nyújtani a mélyebb integrációhoz és a kohézióhoz. A kohézió támogatása és a konvergencia növelése rendkívül fontos a bankunk számára. Továbbra is támogatni fogjuk ezeket, struktúrált programhitelekkel, szektorspecifikus, illetve közlekedési infrastruktúra hitelekkel. Tevékenységünk 22%-at teszi ez majd ki 2017-ben, 29,6-et csatornáztunk ezen területekre a 30%-os ambiciózus célunkat szeretnénk elérni, és 2018-ban sikerült is 31,8%-a a hitelezésünknek a kohéziós területen zajlott. A klíma téma is több mint 30%-ot